Chers collègues, nous allons commencer. Je vais donc vous demander de bien vous... Kedves kollégák, szeretném kezdeni a munkát, úgyhogy kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Én leszek az elnöke ma ennek az ülésnek, és egy kis türelmüket szeretném kérni. Par uh, l'adoption. Kezdjük a de l'ordre du jour. A napirend elfogadásával. Van-e valaki, aki hozzá kíván valamit fűzni a mai programhoz? Nincs, akkor kezdjük a munkát. A harmadik pont a 2014. szeptember harmadikai ülésjegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki elolvashatja ezt. Van-e még észrevétel ezzel kapcsolatban? Valaki hozzá kívánne valamit fűzni? Nem. Ebben az esetben áttérhetünk a négyes napirendi pontra, az elnökség közleményei első közleményemet angol nyelven fogom megejteni, angolul kaptam a szöveget. Training of gender mainstreaming in the activity of az Európai Parlament eh, tevékenységében két eh, részletben rendezik meg a meghallgatásokat október 16-án, a workshopot pedig október 19-én. Ennek az a célja, hogy eh, megfelelő tudást adjon át a gender equality kérdéséről, valamint a szakpolitikákba a nemi, nemi egyenlőség kérdésének beillesztéséről. A, kérdésnek, a képzésnek az a célja, hogy politikai tanácsadók és a képviselők asszisztensei részt vegyenek rajta. Második bejelentésünk. A 2014-es Nobel-díjas Malala Louis Szerd és Kaila Sharti Arti a gyermekek jogaiért harcoltak. 2013-ban Malala Szaharov díjat kapott a gondolkodás szabadságáért, Lorea pedig a nők és a gyermekek jogait emelik ki a világon, és különösen a nők és fiatal lányok nevelését. Ezek a 2015-ös nemzetközi nőnap fő témáját képezik majd nálunk is. Eltérünk a következő na, pontra az elnökség bejelentése, illetve a koordinátorok október 13-ai megjegyzései. Nem kaptam semmiféle észrevételt az elnökségbeli kollégáktól ezen mitinggel kapcsolatosan. Mindenki megkapta írásban a bejelentéseket, e-mailben. Erről tehát a következő találkozónk alkalmával beszélünk majd. Át is a hatos napi rendi pontra. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség fejlődése 2013-ban már Tarabella jelentéstevő, csak annyit mondanék el, hogy folytatjuk azt a vitát, amelyet a legutóbb kezdtünk meg. Ez alkalommal egy nyilvános meghallgatásunk lesz, csak hogy emlékeztessek rá. A Nőjogi Szakbizottság minden évben elfogad egy jelentést a nők és férfiak esélyegyelőségéről. Az első eszmecsere szeptember 24-én volt, és Tarabella úr bemutatta a fő témákat, amelyek jelentésének tárgyát képezik. Ma örömmel üdvözlünk itt két szakértőt, Zsenovéva Tiseva asszonyt, aki itt van a jobbomon, és Claudi Amen asszonyt a bal oldalamon ül, akik bemutatják majd elképzelésüket a nőkkel szembeni erőszak témájában, a gender mainstreaming témájában, a közpolitikákban. Tiseva asszony a bolgár alapítványtól kérkezett a nőjogi témákban, a másik hölgy pedig a szakszervezetek szövetségének nőjogi szekciójával foglalkozik. Tarabella úr kap először szót, jelentéstevünk tessék. Tarabella úr, köszönöm, elnök asszony. Nincs sok hozzáfűzni valóm az elmondottakhoz, amelyekről ugye már beszéltünk a jelentésem keretében a legutóbb. A parlament egy olyan jelentést szeretne, amely a fejleményekre összpontosít, de az aggodalmakkal is foglalkozik, amelyek a nők és férfiak közötti esélyelőség tárgyában fel merülnek. Itt hét fejezetről van szó, a gender pay gap, az erőszak a nőkkel szemben, az információs technológiák, a szociális hálózatok fejlődése miatt ez az erőszak egyrészt fizikai, testi, családi környezetben történik, de pszichológiai jelleget is ölthet, és itt van még a zaklatás témája is a ö, kamaszlányokkal szemben, vagy kamaszlányok között, a szociális hálókon, az új technológiák segítségével. Aztán itt van a szülési szabadság, több éve megrekedt ez a téma, itt ö, megpróbálhatnánk egy széleskörű kompromisszumot létrehozni a parlamenten belül. Talán túl sokat akar a parlament, vagy az egyik fél, a másik fél pedig túlságosan lemaradt, de egy széleskörű kompromisszummal csak remélhetjük, hogy a bizottság és a tanács is előrelépnek egy olyan megoldás felé, amely többletértéket jelent és előrelépést az európai nők nagy többsége számára. Talán még kiegészítő megjegyzés az apasági szabadság elismerése, amely a férfiakat is felelősségteljesebb magatartásra ösztönözheti, mivel ö, még messze vagyunk a következő választásoktól. Az apák is szülők. Romeva és Raura, uh, Rueda mondja, nincs itt, de valószínű, hogy majd átadják neki ezt az üzenetet. Itt uh, szintén uh, az újrafelendítés politikához is kapcsolódhat ez. A válság különbözőképpen sújtotta az egyes rétegeket, de mindenféleképpen recesszió következett be a polgároknak nyújtott szolgáltatások körében, és a nők még erőteljesebb áldozataivá váltak ennek a helyzetnek. Éppen ezért a felendítési politikák remélhetőleg majd ezen segítenek ezen a helyzeten jó lenne, hogyha ez a fellendítés mindenkit érintene. Aztán itt van az adózási rendszer, gyakran ők nem tudnak teljes munkaidőben dolgozni, ez nem az ő választásuk, nem az ő döntésük. Mindenképpen el kellene érni, hogy állami mechanizmusokon keresztül, az adózáson keresztül ne legyen hátrányos megkülönböztetés a nőkkel szemben a e tekintetben. Aztán itt van a az ö, abortuszhoz való jog, a fogamzásgátláshoz való jog szintén egy világos ö, jog, ez is része ennek a fejezetnek, és ö, szakmai és a magánélet összeegyeztetésének is fontos alkotó része ez a téma. Ma két szempontra összpontosítunk, összpontosítunk az erőszak nem szeretnék ezzel sokat foglalkozni, de mindenképpen elmondanám, hogy ez egy nagyon elterjedt jelenség, akár ö, lelki, akár fizikai jelleget ölt. Spanyolország gyakran ö, több évtizede ö, ö, azt érte, hogy az erőszakot ö, különféle eszközökkel lehessen kezelni, de ahogyan elmondtam, az erőszaknak számos vetülete van, mint például a fiatalok elleni erőszak, a fiatalok közötti erőszak, például a szociális hálókon, amiről szintén nem szabad elfelejtkezni, és aztán a közpolitikákban a gender mainstreaming szempont beépítése, amelynek átfogónak kell lennie, nem csupán a mi szakbizottságunkban, hanem más szakbizottságokban is, mint a gazdaság, a szociális ügyek, a ügy, ott is foglalkozni kell ezzel, amikor döntéseket hozunk, akkor próbáljunk erre mindig is figyelemmel lenni, erre a szempontra, a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjára. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgatom majd meg önöket ezzel kapcsolatosan, és szakértőinket bizonyosan gyümölcsöző vita követi majd az ő beszámolójukat. Köszönöm, elnök. Köszönöm, most pedig Tiseva asszonynak adom át a szót, aki a nemek témájának bolgár intézetétől érkezett, ott a főigazgató, és bemutatója után sajnos el kell hagyni a termet, tehát a lehető leghamarabb tegyék majd fel az önöket érdeklő kérdéseket neki, tessék. Dobrden, dobrden, Köszönöm szépen, nagy örömmel mondom el, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy most részt vehetek ezen a meghallgatáson itt az Európai Parlamentben, a Nőjogi Szakbizottságban. Köszönetet mondok a szervezőknek, Gabriel asszonynak többek között, aki rendkívül aktív volt ezen a területen, és aktívan dolgozik a nők elleni erőszakkal kapcsolatos küzdelemben, itt Európában és Bulgáriában úgy szintén. Először is szeretném üdvözölni a szakbizottság tagjait, köszönetet szeretnék mondani az erőfeszítéseikért. Már ami ezt a kényes témát illeti, azaz a nők elleni erőszakot, és megpróbálok meg, és azért, hogy megpróbálnak egy globális szakpolitikát létrehozni, amely az erőszak ellen fellép általában. Persze elértünk előrelépéseket, sikereket, de nem szeretnénk, hogy ne jöjjön létre egy globálisabb jellegű politika, mindenképpen jogszabályokra van szükség, jogi rendelkezésekre, valamint jogi szankciókra, a nők elleni erőszakot szankcionálandó. A civil társadalmat illetően szeretnék majd kitérni tevékenységünk ezen szeletére is, amely összhangban áll az európai jogszabályokkal, a 2013-14 közötti időszakban létrejött jogszabályokkal is, nagy örömmel mondom, és nagy szerencse is egyben számomra, hogy ezt a munkát végezhetem, szívvel, lélekkel dolgozom ezen a témán, valamennyi energiámat a nők szolgálatába állítom Európában és Bulgáriában, szabadon megteltem ezt. Egyébként jogász vagyok, és az esélyegyenlőség, a nemek közötti esélyegyenlőség témáján dolgozva, valamint a nők elleni erőszak témáján dolgozva úgy vélem, hogy segíthetjük a nőket, pedig konkrét lépésekkel. Néhány példát szeretnék erre vonatkozólag felhozni. Szeretnék egy helyzetképet is rajzolni a jellegi állapotokról. Először is arról a keretről, amely kijelöli a terület fejlődésének határait. Azt hiszem, hogy ez egy remek keret, és nagyon jó kiinduló pont jövőbeli munkánk szempontjából, valamint a jövőbeli jogalkotás szempontjából, már ami a nők ellen erőszakot illeti, illetve ezen erőszak áldozatait és az ehhez kapcsolódó bűncselekményeket, valamint az embercsempészetet. Reméljük, hogy ez a küzdelem egy körülbb és több ágazatot átfogó stratégia részét képezi majd. Itt van még előttünk a 2014-es agenda elfogadása, különböző célkütézéseket kell elfogadnunk majd, és úgy véljük, hogy a nemek közötti esélyegyelősség, valamint az erőszak elleni fellépés mindenképpen beépintendő ebbe az agendába, és mi mindenféleképpen hozzá fogunk ez járulni. A pekingi folyamat felülvizsgálata zajlik. Szeretnék foglalkozni az isztambuli egyezmény végrehajtásával is. Nagyon kevés ország ratifikálta ezt az egyezményt. Fontosnak tűnik számomra, hogy nyomást gyakoroljunk az európai országokra, és ösztönözzük őket, hogy írják alá és ratifikálják ezt az egyezményt valamennyi országot üdvözölni szeretném, amelyek ratifikálták ezt, Málta és Svédország és más jó példák is vannak erre. A társadalmi, szociális, gazdasági helyzetet figyelembe véve Bulgáriában a nők ö, szociális kirekesztés áldozataivá válhatnak. Következésképpen az egyezmény ratifikálása mindenféleképpen elsős, elsőbséget élvez. Az EFERA tanulmány egy kiváló, egyedülálló tanulmány, amely lehetővé teszi, hogy különböző intézkedéseket foganatosítsunk, és nyomonkövetési intézkedéseket is indítsunk ezen kívül áttekinthetjük azt, hogy az egyes országok milyen eredményeket értek el ezen a területen, ami az európai adatokat illeti. Máltától, Bulgáriától kaptunk ilyen adatokat, ez körülbelül az európai átlagnak felel meg. nincsenek jelentős források erre a célkitűzésre, a nők fenyegetettek ettől a helyzettől, intézkedéseket nem foganatosítanak megfelelő gyorsasággal. Bulgáriát mindenféleképpen arra kellene ösztönözni, hogy sokkal mérehatóbb és komolyabb intézkedéseket foganatosítson. Az adatok, az eredmények azon adatokkal kerültek kiegészítésre, amelyeket folyamatosan kapunk, és számításba kell vennünk azt a tényt, hogy az erőszak formája változik, az erőszak különböző formákat ölthet, a bevándorlási áramlat szintén veszélyeket, fenyegetettséget jelent nincsenek elégséges forrásaink arra, hogy a bevándorló nők esetében a megelőzést erősítsük. Például a szírnőkre utalhatok, akik Bulgáriába vándoroltak be. Ott minimális normákra lenne szükség, hogy ezeket a bevándorló nőket megvédjük. Aztán vannak itt kedvezőbb fejlemények is. Remek a partnerségi viszonyunk a kormányjal, a bolgár jogszabályok, amelyek a nők védelmét és a családon belleni erőszak elkerülését szolgálják, melyeket 2005-ben fogadtak el. Ezek nagyon jó jogszabályok, és fontos lenne, hogy ezeket valóban alkalmazzák, és hogy a nők élvezhessék az ebből fakadó előnyöket. A rendőrség adatai alapján, amikor is legalább 2000 védelmi intézkedést foganatosítottak, e, ezen e, törvény értelmében, és szeretném kiemelni, hogy a nem kormányzati szervezetek e, rendkívül fontos szerepet játszanak e tekintetben. Segítik az áldozatokat, beindítják a szükséges procedúrákat, a bíróság elé viszik az ehhez kapcsolódó ügyeket. 2014-ben ez a törvény rákerült a World Future Council listájára, és valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a törvény egy kitüntetésben fog részesülni. Sokkal kisebb az előrelépés, már ami az új büntetőtörvénykönyvet illeti, melyet nem ö, szavaztak meg, más kiegészítő intézkedésekre is szükség lesz még, már ami a nők elleni erőszak szankcionálását illeti. Van egy másik érdekes kezdeményezés. Ö, 2004 óta a szervezet mégpedig partnerségi viszonyban nyugati partnerekkel egy nemzetközi intézetet kíván létrehozni a nők jogainak tanulmányozására. Nagyon sok a tapasztalat, remekek az eredmények. Az intézmény közép-európai jogászokat képez majd, de Ázsiából és Afrikából is érkeznek majd jogászok hozzánk. Itt a nők elleni erőszakkal foglalkozunk annak minden formájában. A ö, reproduktív jogokkal, a női jogászokat, jogásznőket képezzük a megelőzés és a védelem tárgyköreiben. Tanulmányozzuk a különböző ENSZ dokumentumokat és európai dokumentumokat és egyezményeket. Több mint száz jogász képeztünk már eddig 20 országból, bolgár jogászokat, a szomszédos országokból érkezetteket, valamint Kazaksztán, Üzbegisztán és más országból érkezett jogászokat. Nos, eredetileg Közép-Európára akartunk fókuszálni, de most kiterjedt a hatókörünk, úgymond megpróbáljuk a programjainkat ezen országok sajátosságaihoz igazítani. Továbbra is előre viszük tehát ezeket a kezdeményezéseket, amelyek remekek. Nos, itt van egy fénykép a tanfolyam résztvevőiről, amelyet szerveztünk a, az oktatók kelet-európai, nyugat-európából is jöttek, az USA-ból is vannak oktatóink. Ha önöket mélyebben érdekli ez a téma, akkor több részletet is meg tudok majd osztani önökkel. Most már negyedik évben adtunk ki diplomákat jogászoknak. Létrehoztunk egy stratégiát, amely arra ösztönözni az országokat, hogy jogszabályokat hozzanak létre ezen a területen, és olyan elképzeléseket hozzanak létre, amelyek a nőket védelmezik. Több példa is van erre, illetve az Európai Bíróság előtt zajló perekre is utalhatok. Szoros együttműködésben dolgozunk. Az ENSZ bizottságával és a nem kötelező jelgő jegyzőkönyvvel, amely felépéseink alapját képezi. Két bíróság ügyre is utalhatok a családon belül erőszak témájából. Itt inkább a gyermekek védelméről van szó, a John Watt versus Bulgária ügyben. Itt egy olyan gambiai állampolgáról van szó, akinek a mi védelmünkre volt szüksége. Gyermekek szorultak védelemre ebben az ügyben. директно пред нашите съдилища с оглед постигане на, на по добър резултат за жените и ще бъде много по Aztán itt van még az európai jog alkalmazásával kapcsolatos ügy is. Ami a nem kötelező jellegű jegyzőkönyvet illeti, ezen jegyzőkönyvnek megfelelően a bizottság véleményei minden esetben elismerésre kerülnek. Nehézségekkel nézünk szemben, szembe, amikor az áldozatoknak akarunk kártérítést adni, hiszen itt ajánlásokról van szó, nem pedig határozatokról, mint például a Strasburgi Bíróság esetében, ahol viszont határozatokat bocsájtanak ki. Ami a kártérés az áldozatok részére nyújtandó kártérítéseket illeti, illetve az áldozatok családjának nyújtandó kártérítéseket illeti. Nos, a nők elleni erőszak, ez nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, noha szükség lenne arra, hogy ezt a témakört is befoglalják az EU-s hatáskörökbe, így módon a perek az Európai Bíróság előtt is folyhatnának. Itt van az egyik áldozat édesanyja ezen a fényképen, aki bíróság elé vitte az ügyet lánya tragikus halálát követően. Ő az egyik aktivistánk, aki az egyezmény ratifikációja mellett harcol. Aztán a másik tevékenységi körünk a hálózatok létrehozása, a különböző együttműködési eszközök létrehozása a különböző szervek és egységek között. Létrehoztunk egy szövetséget azon szervezetekkel, amelyek a nők jogaiért küzdenek. Központokat nyitottunk meg 11 bolgár városban. Harcolunk a családon belül erőszak ellen, és a nők elleni erőszak, a roma nők elleni erőszak, a bevándorló nők elleni erőszak, valamint más etnikai kisebbségekhez tartozó nők elleni erőszak ellen, a fogyatékkal élő nők elleni erőszak ellen, és a kirekesztés ellen is fellépünk. Valamint a nők sérelmére elkövetett egyéb cselekményekkel szemben is fellépünk. Együttműködünk a nemzetközi szervezetekkel, van egy tanácsadási központunk, amely 11 bolgár városban került megnyitásra. Nos, a az természetesen nem elégséges. Megtesszük, ami tőlünk telik. Nos, ami a kihívások, a célkitűzéseinket illeti, egy sokkal szélesebb stratégiai keretet kívánunk létrehozni annak érdekében, hogy fel tudjunk lépni a nők elleni erőszak ellen, valamennyi formáját ezen erőszaknak le kívánjuk küzdeni, akár a médiában, akár az oktatásban kerül sor ilyen cselekményekre. másik célkitűzésünk a due diligence rendszer végrehajtása, valamint az isztambuli egyezmény ratifikációja, illetve olyan eszközök létrehozása, amelyek az egyezmény végrehajtásának nyomon követését biztosíthatják. Aztán itt vannak a megelőzési intézkedések, az embercsempészet ellen is felkívánunk lépni, kompenzációs intézkedések, kártérítési intézkedések alkalmazása az áldozatokkal szemben. Úgy véljük, hogy az országok nem lépnek fel elég felelősségteljesen, amikor polgáraik jogai sérülnek. Szintén szükség van arra, hogy nyomon kövessük a különböző források sorsát, amelyeket a nők elleni erőszak elleni küzdelemre fordítunk, gyakran nem megfelelően használják fel ezeket. Elnök, köszönöm szépen, Tiseva asszony. Most néhány percünk van arra, hogy kérdéseket tegyünk fel Tiseva asszonynak, tehát akit érdekel, az most felteti kérdését. Ja, ja, Ott van egy kérdés. Igen, köszönöm elnézést, hogyha lemaradtam valamiről néhány perccel, elkéstem ugyanis. Honnan származnak a forrásaik? Ki támogatja önöket? A kormányzat, vagy pedig kifejezetten civil szervezetről van szó, egy alapítványról. По отношение на нашата организация, Български център за джендър Nos, e, a e, központunk, a tanulmányi központ már 15 éve létezik, és magánforrásokból finanszírozunk, tehát adományozók forrásaiból. A Budapesti Nyílt Társadalom Alapítvány az egyik, aztán van egy Genfi alapítvány, más lehetőségeket is keresünk, rengeteg tevékenységünk van, amelyek összekapcsolódnak. Éppen ezért más szponzorokat is keresnünk kell Bulgáriában. Például az igazságügyi minisztérium forrásait is használjuk, valamint egy olyan szervezetét, amely projekteket hat vég, hajt végre a nők elleni erőszak területén. Van egy finanszírozási forrásunk, amely egy nem kormányzati szervezettől származik, és 250 ezer szülő tartozik ide. 10-15 ezer eurókat kapunk egy-egy tevékenységre, és vannak olyan szolgálataink is, amelyeket nem finanszíroznak rendszeresen. Elnök, köszönöm. Elnök asszony, Tisiva asszonynak szeretnék köszönetet mondani, és köszönöm a beszámolóját. Két kérdést szeretnék feltenni neki. Tisiva asszony Ön ragaszkodott ahhoz, hogy az EU ösztönözze az isztambuli egyezmények ratifikálását a tagállamok esetében. Milyen fajta nyomást gyakorolhat az EU, milyen határidőn belül, milyen ütemtervvel annak érdekében, hogy a tagállamok valóban tudatában legyenek annak, hogy ez nem csupán egy jelzés a nők felé, hanem egy jelzés az EU-ként annak érdekében is, hogy foglalkozunk ezzel a témával, és valóban megoldást találunk erre a helyzetre, amely mindenki számára hasznos lenne, nem csak a nők számára, hanem családtagjaik számára és az egész társadalom számára is. Aztán van még itt egy második kérdésem, ön szólt az erőszakról, a megelőzés továbbra is kulcs szó ebben az esetben, a legfiatalabb kortól, életkortól kezdve, itt ön szólt az oktatásról, milyen fajta kezdeményezések vannak ezen a területen, hogy például a klisséktől meg lehessen szabadulni az oktatás területén, illetve ezek hatását csökkentsük, hogy aztán később, későbbi életkorban ez ne járjon olyan súlyos kihatásokkal a nők életére. Végezetül még van egy szempont, amely nagy figyel, amelyet nagy figyelme hallgattam, itt egy olyan témáról van szó, mely egyre fontosabbá válik, és ez nem más, mint a menekült nők védelme. A kontinensünk Európa egyre inkább szembesül ezzel a helyzettel, és nem csupán Bulgária, hanem Málta vagy egyéb határországok esetében fontos elgondolkodni egy minimális védelmen, illetve a jövőbeli integráción ezen nők esetében, a Nőjogi Szakbizottság esetében nagyon fontos lenne ezzel a kérdéssel még többet foglalkozni és néhány javaslattal élni, hiszen az EU-ban egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy közös bevándorlási politikára van szükség, és a nők is a nők jogait nem szabad elhanyagolni ezen a területen, mint ahogyan ez más területeken megtörtént. Még egyszer köszönetet mondok önnek, és gratulálok ahhoz, hogy ennyire erőteljesen védi a különböző elképzeléseinket. Köszönöm. Válasz. Köszönöm, Gabriel asszony. Nos, válaszolok a kérdésére, mégpedig a kérdések sorrendjében, ami az isztambuli egyezményt illeti természetesen az EU jó példával járhat elől, ha csatlakozik az egyezményhez, nagyon kevés EU-s ország ratifikálta idáig ezt az egyezményt. Az első egy EU-n kívüli ország volt, amely ratifikálta. Tehát nehéz meggyőzni a kormányainkat, egyes EU-s országok azt állítják, hogy nem szükséges az egyezmény ratifikálása azok az országok, amelyek már ratifikálták az egyezményt, vitát kezdeményezhetnének az EU-n belül. De mit tehet maga az EU? Egy sokkal szélesebb keretet kellene, hogy kialakítson az erőszak, a nők elleni erőszak témájában. Tájékoztatni kellene az áldozatokat jogaikról, akár az eljárással, a bíróság eljárással kapcsolatos jogokról is a nők jogainak védelmében nem maradhat el az Európai Unió. Csak így tudjuk elérni, hogy az olyan országok, mint például Bulgária ratifikálják az egyezményt. Mi a parlamentünket arra ösztönözzük, hogy most ratifikálják az egyezményt. Azt hiszem, hogy az EU megteremthetné ennek a kedvező környezetét, ami pedig a megelőzést illeti, ez egy nagyon széles körű téma. Az egyik első számú feladatunk ez, egy nagy hálózatra van szükség, amely más alapítványokat, szervezeteket is magában foglal, és kormányzati alkotóeleme is van az oktatási programokba, tan tervekbe is be kell foglalni ezt a témakört. A nőknek mindenképpen ismerniük kell jogaikat. Aztán visszatérnék még arra a keretre, amelyben ö, dolgoznunk kell. A megelőzéssel kell kezdenünk, hiszen hogyha már bíróság elé kerülnek az ügyet, és szankciókat kell alkalmaznunk, akkor már toleráltuk az erőszakot, jobb még előbb cselekedni. Úgy véljük, hogy ez nem csupán Bulgária problémája. Létrehoztunk egy kérdőívet a bevándorló nők elleni erőszak témájában. Ezt a kérdőívet átadjuk a bevándorló nőknek, és az a megállapításunk, az a felismerésünk, hogy ők beszélni kívánnak erről a témáról. Egy egységesebb dokumentumra lenne szükség. A bevándorlónők azt mondják, hogy Bulgária egy utat mutat az integrációban. Elnök, még más témáink is vannak. Most Bilbao asszonynak adok szót, és még két másik kérdésre van lehetőség. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Ami a magyarázatait illeti, nagyon örülök, hogy előadta a véleményét, de ami ezzel a munkával kapcsolatosan érdekes volt számomra, lehet, hogy valamit félreértettem, tehát önök a nők helyzetével foglalkoznak, az erőszakkal szemben eh, próbálnak fellépni más civil szervezetekkel. Európai szinten eh, az a legfontosabb probléma különböző országokban, eh, sokan azt gondolják, hogy a családon belüli erőszak nem nyilvános ügy, hanem a család ügye, magánügy. Ön említette, hogy együttműködnek a bolgár intézményekkel, kutatóintézményekkel, és ez elégséges ahhoz, hogy fellépjünk a nemek közötti megkülönböztetés ellen, az erőszak ellen, egyenlőségi programokkal, oktatási programokkal bevonva ebbe iskolákat és egyéb intézményeket. Ön említette, hogy a nőkkel foglalkozó intézményt is létrehozták, és egyfajta tudatosság fokozási erőfeszítésen dolgoznak. 2005-ben Baszkföldön jóváhagyták a nemek közötti egyenlőségről szóló törvényt, ami a nők elleni erőszak kérdésével is foglalkozott, és nagyon jó volna, hogyha európai szinten is egy olyan eszköz dolgoznánk ki, amely a legjobb gyakorlatok cseréjét lehetővé teszi. Köszönöm. Да, считам, направо за да че трябва... Nos, igen, teljes mértékben úgy vélem, hogy az Európai Uniónak jelzést kellene adnia. Ami Bulgáriát illeti, nincsen törvényünk a nemek közötti egyenlőségről. Több ízben megpróbált tudtuk, hogy létrejön ez a törvény, de soha nem értünk el a második olvasatig részt vettünk ebben a folyamatban. Nagyon fontos, hogy létrejön ez a törvény, ez a probléma megoldásának kulcsa. Nincsenek specializált szervek, van egy tanács a nemek közötti esélyegyenlőségről, ez egy konzultatív szerv, a munkaügyi, szociálisügyi minisztériumon belül, amely részben foglalkozik a nemek közötti esélyegyenlőséggel, valamint a megkülönböztetéssel, amely szintén probléma. Még akkor is, hogyha úgy véljük, hogy ez nem felel meg annak az irányelvnek, amely minimális normákat fogalmaz meg, Bulgária nem hajtja végre teljes mértékben az irányelvet, továbbra is fennáll a probléma. Minden évben vannak esélyegyenlőségi tervek, amelyeket elfogadunk, amelyek különböző feladatokat jelölnek ki ezen a területen, ami a nők elleni erőszak témáját, illetve ez is ide tartozik feladatként, és ezeket a terveket a miniszterek hajtják végre a már elfogadott költségvetés keretein belül. Tehát nincsenek külön források, amelyeket a nemek közötti esélyegyelőségre fordítanánk. Toj asszony. Sie haben über Gewalt gegen Frauen in a nők elleni erőszakról beszélt annak különböző formájában, ide ezek fizikai, lelki, de szexuális erőszak is érdekelne, hogy hogyan áll a helyzet a terápiás lehetőségekkel a nők számára, mert ami a terápiás lehetőséget illeti a vidéki területen élő nők esetében. Éveken keresztül a, a, a szexuális erőszak megtapasztalása nagyon mély nyomokat hagy a lélekben, szakmai segítségre van szükség egy ilyen nő esetében, mégpedig éveken keresztül érdekelne, hogy mi a helyzet ezzel az ön országában, ezzel a problémával. Да ви отговаряше се позова право на случая, който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 Проблема стои така в България. Merci beaucoup. Et donc euh, la dernière question euh, va être posée par Madame euh, Jiménez Becerril Barrio. Sí, muchísimas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, bueno, muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Y yo quería saber... Annyit szeretnék tudni, hogy mi a véleménye, hogy milyen következményei lesznek, illetve hogyan alakul Bulgáriában annak két irányelvnek az ügye, amelyekről az előadó is beszélt, és amelyeket a Nőügyi Bizottság, illetve a Libe Bizottság készített az Európai Áldozatvédelmi határozatról, ez az EPO. Ez az egyik irányelv, a másik pedig a bűncselekmények áldozatainak védelméről és támogatásáról szóló irányelv, amely egy nagy fejezetben foglalkozik a nők elleni erőszakkal is, legyen a szexuális, pszichológiai erőszak, vagy egyéb családon belüli erőszak. Szólva tehát a távoltartási határozatról, illetve az áldozatvédelmi határozatról, illetve a szexuális erőszakról, aminek az ügyét nem rendezték megnyugtatóan a büntetőjogban. Ön hogyan gondolkodik erről Bulgáriában? Hogyan fogják végrehajtani ezt az irányelvet? 2015-ben kell egyébként ennek a végrehajtását megkezdeni. Az önök országa készen áll le arra, hogy ezeket az irányelveket elkezdje a gyakorlatba is átültetni? Köszönöm. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani ezért a rendkívül érdekfeszítő kérdésért, ami az irányelv, illetve a jogszabályok harmonizációját illeti. Elfogadtunk egy törvényt a családon belüli erőszak témájában, és látjuk, hogy hogyan alkalmazzák a bírák ezt a törvényt különböző esetekben, különböző bírósági eljárásokban mm, nem gondoljuk azt, hogy a bírák képesek lennének az irányelv rendelkezését és szabályait alkalmazni, tehát a joggyakorlat szempontjából véleményünk szerint nincs probléma, ez az alkalmazás, jogszabály alkalmazás nagyon fontos lesz a bolgár áldozatoknak és azon bevándorlóknak, akik Bulgáriába érkeznek. Van egy védelmi intézkedésünk, amelyet Lengyelország bocsájtott ki. Ez egy jó intézkedés. Az ilyenfajta intézkedés intézkedést Bulgáriában is ki kell bocsájtani, hogy az adott áldozatot védeni lehessen továbbra is. Úgy tűnik számomra, hogy szükség lenne egy minimális harmonizációra, vagy minimális standardekre. Nos, ez az irányelv bizonyosan lefedi a ö, szabad mozgáshoz való jog következményeit, valamennyi vetületét ennek, de úgy vélem, hogy ö, szükség lenne a védelmi intézkedés harmonizációjára is. Ennek most men asszonynak adom meg a szót, aki az Európai Szakszervezetek Nőjogi Szakciájának elnök. Jó szívem adunk. Hát- Madame. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, Tarabella úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy elmondhassam a gondolataimat az etukról, a gender mainstreamingről a közpolitikában elképzelhetik, hogy 15 perc alatt ezt nem igazán lehet összefoglalni, de igyekszem betartani ezt a 15 percet, és további vitát beindítani. Mielőtt elmondok pár gondolatot, néhány általános megjegyzést tennék, beszélnék a, válságról, az európai szemeszterről, politikai stratégiáról, a jogszabály stratégiáról, két eszközről, és további gondolkodni valókról. Mindezt megpróbálom 15 percbe szorítani. Szeretném felidézni, hogy a gender mainstreaming fontos gondolat, erőteljes, bár sokan gyengének tartják, de elmondanám önöknek, hogy hi, miben hiszek. Na, napi szinten kell küzdenünk érte, saját szervezetünkben, ahol szintén nem könnyű, de meg vagyunk győződve arról, hogy a gender mainstreaming továbbra is erőteljes eszköz. Tudjuk, hogy előfeltételekre van szükség ahhoz, hogy sikert érjünk el vele, felülről lefele építkező megközelítésre van szükség, ahol fenn mindenki elkötelezett a gondolat iránt, eljárásokra van szükség, folyamatokra, amelyben mindenki tudja, hogy mit kell tenni, te szét kell osztani a felsőbb felelősség, felelősséget. Nem tudok minden eszközről beszámolni, amit az elmúlt húsz évben kidolgoztunk, Annyit tudok elmondani, hogy a gender mainstreaming képzés ez egy eszköz, a másik pedig az audit, az eh, ellenőrzés, és nem szabad elfel, elfelejteni a költségvetést sem. Vannak további érdekes eszközök, amelyet EU szinten dolgoztak ki, ez pedig a Gender Quality Index, amit a Vilnius Intézet dolgozott ki. A gender mainstreamingnek kettő stratégiára van szükség, ami azt jelenti, hogy mindenki elköteleződik iránta, de gender quality egységekre is van szükség, politikákra, struktúrákra ahhoz, hogy ezek együttműködhessenek. Mit jelent ez a válság fényében? Hadd mondjam el megfigyeléseimet a jelentésről, amely ennek a meghallgatásnak is az alapja. Ebben a dokumentumban és más dokumentumokban megállapítások azt mutatják, hogy jelentősek a gender gapek a fizetésben, Eh, a tendencia azt mutatja, hogy ez az eltérés szűkül, de remélt, remélem egyet, egyetértelek abban, hogy eh, nem jobb a helyzet eh, egyelőre a nők és férfiak számára Európában, hanem azért, mert nehezebb a munkaerőpiaci feltétel a férfiaknak, ezért alulról történik a kiegyenlítődés. Ez látszik meg a munkaerőpiaci megfigyelésekben is ezért lehet egyelőbb fizetéseket javasolni nőknek és férfiaknak számára. Erről szól az az Európai e, e, Egyezmény is, ami a felfele történő harmonizációról szól. Az elmúlt években nagyon kevés gender mainstreaming értékelés kérdő, kérdő, készült, hiszen mindenki a válsággal volt elfoglalva, gyakran arra hivatkoztak, hogy erre idő sincsen, nincs idő arra, hogy megfelelő gender mainstreaming értékelés készüljön. És ahogy mondtam, a gender budgeting, a költségvetési eszköz nem ismereteink szerint nagyon kevés kutatás készült róla, és nem használták fel ezt az eszközt a válság kiigazítására is. Egy nagyon érdekes euróbarométer adatot szeretnék bemutatni, amelyet 2013-ban vettek fel a 371-es számút. Önök, a parlament kérte ezt a felmérést, amelyben az európaikat kérdeztek meg arról, hogy a válság idején mit gondolnak a gender equality ról a nemek közti egyenlőségről, ezt a fel, felmérést a jövőben is meg lehetne ismételni, mert nagyon jó betekintést ad arról, hogy az európai lakosság szerint hogyan változott a nemek közti egyenlőség kérdése a válság következtében. Aztán az európai szemesztertét is említették a jelentésben. Az előadó is elmondta, hogy meg kell ezt vizsgálni. Nem tudok minden részletre kitérni, Általánosságban azt gondoljuk, hogy a megszorítások, a makroökonomiai politikák, eh, az európai szemeszter szociális dimenziója hiányos, ilyen szociális dimenziót szeretnénk igényelni, és azt is láttuk, hogy a, az országokra lebontott ajánlások az elmúlt három-négy évben ö, eh, kidolgozták, de ö, eh, nincs köztük koherencia a nemek közti egyenlőség kérdésében. Néhány kérdést felvetettek, ezt, jelen, ezt e, írja a jelentés, de vannak saját e, értékeléseink is, a, megjelentek a saját kiadványainkban, együttműködünk az intézményeinkkel, és látjuk, hogy például Ausztria e, megszívlelte a fizetés különbségről szóló ajánlást, de a többi tagállam pedig nem. De tudjuk, hogy minden országban fennáll a probléma. És miért, tehát miért csak Ausztria foglalkozik a kérdéssel, és a többi ország miért nem? Szakszervezetként nagyon aggaszt minket a társadalmi párbeszéd, amelyet elhanyagolnak akkor, amikor az ilyen ajánlásokat megfogalmazzák a szemeszteri folyamatban. Ezért sokkal több társadalmi párbeszédet szeretnénk látni, hiszen a szociális partnerek, különösen a munkaerőpiacon kérdéseket tesznek föl, és ők tájékozottak arról, hogy miket kell tenni őket, az, őket meg kell kérdezni akkor, amikor a kor, kormányok és az EU más európai érdekelt feleket veszi fel a kapcsolatot. A Social Scoreboard, bár nem kötelező érvényű, ezt is át kell vizsgál, vizsgál, világítani. Most pedig azt hallottuk, hogy az új megválasztott biztost is felkérték egy ilyen társadalmi hatástanulmányára, ő is napirendjére tűzte, meg akarja vizsgálni, hogy az, azt szeretné látni, hogy sokkal több gender mainstreaming kérdés szerepeljen a társadalmi hatástanulmányokban. Mindannyian tudjuk, hogy készült egy minőségi stratégiai felmérés is, konzultációk zajlanak majd, azt is tudjuk, hogy vita folyik a Rivet folyamatról, és talán ebben a parlamenti időben, időszakban ne, nem lesz túl sok e- lehetőség arra, hogy az új jogszabályokat meg, ö, hatályba helyezzék, mégis nagyon sok mindent kell elvégezni, sokat kell megtárgyalni. Az elmúlt mandátum során elmondták, hogy a, nemi egyenlőségre vonatkozó irányelveket meg kell valósítani, foglalkoztak a szülési szabadsággal. Új kérdés kell a biztosnak kidolgozni a szülési, szabadságról, ajánlások jelentek meg a gender pay gapről, de ezek az ajánlások kevésbé kötelező érvényűk, mint az országra lebontott ajánlások, és az az érzésünk, hogy aránytalanság van az ilyen ajánlások között, amelyek, amelyeket nem építik be az európai szemeszter folyamatában. Nyílt kérdések is vannak különféle szabadságokról, az apasági szabadságról, vagy a gondozói szabadságokról, családi szabadságokról, gondozott családtag ellátásáról, amelyet a demográfiai változások fényében szerintünk sürgősen meg kell vitatni EU szinten, nem csak, és nem csak tagállami szinten. Végül, de nem, utol, nem utolsó sorban a nemi alapú erőszakkal kérdés kapcsolatban két, kérdés, két kérdőjelem van. Remek keret jött létre, mégis azt gondoljuk, hogy ennyi munka után az elmúlt négy évben, amit az elmúlt négy évben végeztek, nagyon sokat kell még tenni, sokkal több bizonyítékot kell begyűjteni, és a jogi keret még mindig hiányzik. Együtt kell dolgoznunk az ilyen kérdésekben. Szeretném elmondani, hogy az ILO most egy új konvenciót fog kidolgozni a nemi alapú erőszakról, és ezt a bizottságnak a jövő héten mutatják be arról, hogy miként lehet az egyezményt létrehozni. Vannak egyéb eszközök is, ez a lista nem kimerítő, csak néhány gondolatot vetettem, fel. Megnézhetjük, megnézhetjük ezt gender mainstreaming perspektívából is, megnézhetjük a fiatalsági, ifjúsági garancia kérdés szempontjából is megnézhetjük, hogy ez milyen hatással van a fiatal nőkre és férfiakra. Amennyire én tudom, ezt nem tervezték még, de végig kell gondolnunk, hogy miként lehet erről, miként lehet a Youth guarantee jobb értékelést készíteni. A Youth Package is nagyon fontos megközelítés, és többször elmondták, hogy a project finanszírozás, a társfinanszírozást is említette a jelentés. Egyértelmű volt az elkötelezettség, de nem szabad elfelejteni azt, hogy a pénz nagyon fontos, és meg kell néznünk, hogy azt hogy használják fel gender mainstreaming szempontjából, és más figyelemfelkeltő tevékenységek szempontjából. Nem volt kimerítő a lista, néhány gondolatot akartam csak felvetni, amikor készültem erre a meghallgatásra. Vannak, vannak olyan kérdések, amelyre tovább kell gondolkodni, és amelyre új stratégiát is elő kell készíteni, mint például a férfiak szerepe, az elmúlt legutóbbi stratégiában foglalkoztak vele, de nem kimerítően. Fel kell vennünk a harcot a sztereotípusokkal szemben, az az érzésünk, hogy a sztereotípiák az új tradicionalizás folyamán mentén haladnak, meg, újra meg kell vizsgálni a kérdést. Kis hívelést is csaphatok neki, például az EU szinten a tanári szakszervezet nagyon jó oktatási anyagot dolgozott ki, nagyon felvilágosító erejű volt. Az európai újságírók is azt vizsgálták, hogy a döntéshozókat hogyan tükr, hogyan jelentetik meg a médiában, és hogyan tükrözik ezek a sztereotípusokat a médiában. Az ilyen vitához tehát én mondom, mi is hozzájárulhatunk. A két utolsó pont a rés, amelyben részletekbe bele kell menni, meg kell néznünk nem csak a fizetési részt, hanem a részt. aztán a felépülési időszakot különféle ágazatokat jelölnek meg, ahol jelentős potenciál van, meg kell néznünk ezek a különféle ágazatokat, megnézni, hogy mit jelent ez a fiatalok számára, a lakosság egésze számára. Három részét szeretném e-, egyéteni, a STEM professions, technológia, matematika, mérnöki szak, szakágok, aztán az úgynevezett fehér munká, munkák, az, a fehér köpenyes munkák, a gondozói munkák, amelyben fontos nemi szempontokat kell megvizsgálni, és a zöld munka, munkahelyek. Kollektív intézkedésekről szólva azt kell mondanom, hogy a jövőbeni mandátumban önöknek nagyon sok a feladata, és szorosan együttműködhetünk az ilyen együttműködési feladatokban, ugyanúgy, ahogy az elmúlt mandátum során is. Köszönöm szépen! Thank you. Merci beaucoup. Aussi pour avoir respecté le... Köszönöm azt is, hogy tiszteletben tartott a felszerelés időt. Most átadom a teret a kérdéseknek, tessék. Okay, um, thanks a lot for the presentation. Köszönöm szépen ezt az előadást. Nagyon érdekesnek tartottam, eh, bár bizonyára csak rámutatott bizonyos dolgokra, amelyeken dolgoznunk kell. Az ifjúsági garanciával kapcsolatos észrevétele nagyon érdekes volt, különösen, hogyha megnézzük, hogy milyen különbségek vannak a foglalkoztatásban a fiatal nők és férfiak között. Minden esetre figyelembe kell vennünk ezt az egész kezdeményezést, nincsenek még adataink a különbségekről. Van két további kérdésem. Az első, a nyugdíjréssel kapcsolatos, amit említett az elején. Felhoztuk ezt Mariana Tyson-nel fordított meghallgatáson is. A bizottság készített erről egy fehér könyvet, és hogyha megnézzük ezt és az országspecifikus ajánlásokat, azt látom, hogy nagy a szakadék az ajánlások között, a között, hogy mit kell tenni a nyugdíjak közötti különbségek áthidalása érdekében, és hivatkozott az EU 2020-as stratégiára is, hogy fokozni kell a nők foglalkoztatottságát. Ez nagyon fontos cél, de bizonyára vannak más területek is, ahol, ahol ön úgy gondolja, hogy a bizottságnak vagy a parlamentnek cselekednie kellene. És egyfajta mellékes megjegyzésként néha említette a szakszervezetek szerepét, a nők képviseletét a szakszervezetekben, az ETUK tagjainak 45%-a nő, mégis inkább a kivétel, mint a szabály, hogy nők képviseljék a szakszervezeteket, úgyhogy az is érdekelne, hogy a szakszervezeti munkaterületén milyen kezdeményezéseik vannak. Köszönöm szépen a kérdéseket. Sok időm nincsen, hogy a részletekre kitérjek ami a nyugdíj eltéréseket illeti és az ország specifikus ajánlásokat, van különbség a megállapítások között az első jelentésben, viszont az európai szemeszterben nincs erről szó. Az Európai Szakszervezeti Konfederációval, illetve a nyugdíjasok szervezeteivel már egyeztetünk erről. Nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan lehet kompenzálni nyugdíjas korban a nők és férfiak közötti foglalkoztatási és fizetési különbségeket. Persze a következő generációkban már gondolkodhatunk. Az olyan korú nők, mint én, akik majd hosszú munkán kívül eltöltött időszakok után mennek nyugdíjba, nagy kérdés, hogy velük mi történik, és nagyon nehéz eh, megmondani, hogy hogyan lehet erre a kérdésre választ adni. A fizetések közötti különbségből következik a nyugdíjak közötti különbség, de nyilván mi amellett volnánk, hogy valamiféle ellentételezési mechanizmus eh, életbe lépjen, de ez csak az első pillérben érvényesülhet, a munkahelyi és a magányugdíjpénztáraknál nem. Azt látjuk a magányugdíjaknál, hogy a nők általában kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, hogy ilyen megtakarításokat tegyenek, úgyhogy csak az első pillérben tudnánk érvényesíteni ezeket az intézkedéseket. Előzetesen így gondolunk, gondolkodunk, és szeretnénk az ezzel kapcsolatos vitákat folytatni szoros együttműködésben a bizottsággal, én erre számítok. Ami pedig a 45%-nyi szakszervezeti tagot illeti, illetve hogy milyen alacsony a képviselők között a számok. Igen, ez így van, nyomon kell követni a fejleményeket, és ami még érdekesebb, a nők részvételének aránya stabil a szakszervezetek munkájában, és a fokozódó munkanélküliség miatt a férfiak száma csökken a szakszervezetek tagjainak sorában, úgyhogy a képviseleti szakadékot csökkenteni kellene. Az etukkal egyeztetünk, velük kapcsolatos adatokat idézett ön is. Tudjuk, hogy a magas szinteken nagyon kevés a női vezető. Második a második szinten, a második vonalban már több a nő, de a vezetők, legfelső vezetők között inkább a férfiak vannak többségben. Nyilván ezt csak a szakszervezeti mozgalmon belülről lehet megváltoztatni. Köszönöm. Petir asszonynak adok szót. Much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes előadást hallottunk. Ezzel kapcsolatban reagálnék Tarabella úr jelentésére, és tennék néhány javaslatot is. És érdekel az ön véleménye. A munkaórák Európa szerte késő estében nyúlnak, belenyúlnak a ünnepnapokba is, és ezt a gazdasági válság nem, nem segíti, különösen a szolgáltatói szektorban, ahol a nők vannak többségben, és ők szenvednek a legtöbbet az ilyen feltételek miatt. Tarabella úr jelentése véleményem szerint tartalmaznia kéne a jelenlegi munka jogszabály elemzését, és ajánlásokat arról, hogy hogyan lehet a megfelelő, elfogadható munkaidőt biztosítani, különösen hétvégén is. A jelentés foglalkozik a nők reproduktív egész, egészségével, az abortuszhoz való joghoz, a, szemben az élethez való joggal. Hadd mondjam el, hogy a reproduktív egészségre vonatkozó vélemény tagállami kompetencia, amely nagyon sok erőfeszítésünkbe és pénzünkbe kerül, és nem igazán hoz eredményt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a munkaidő, nagyon eh, kényes kérdés, és nagyon nehéz is megközelíteni az etok szempontjából, hiszen az elmúlt mandátumban nem sikerült nekünk egyetérteni a munkadókkal egy új munkaidő keretről, hetekre, hónapokra lebontott munkaidőkeretről, most tehát egy új javaslatra várunk, amelyet a bizottság nyújt be Tudjuk, hogy készült néhány eh, nemzeti szintű tanulmány, különösen az egészségügyi szek, eh, ágazatban a túlmunká, eh, túlmunkáról, de az a véleményünk, hogy Szeretnék kiterjeszteni a munkaidőt, hiszen a készenléti időt nem akarják munkaidőnek betudni, ezért nagyon kiérezett harcra számítok, mert az ilyen irányelvet a következő tavaszra várjuk, ahogy a következő javaslatot is. A tárgyalak során az volt az érdekes, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek között valamiféle egyetértés jött létre arról, hogy az egyeztetési politikákon belül mit kell tenni a nagyobb rugalmaság érdekében, nem csak a munkavállalók, de a munkaadók érdekében is, hiszen hiszen munkavállalók, akiknek sürgős családi ügyhöz kell rohanniuk, az, azok kérdését rendezni kell. Valóban a munkaidő az egyik legnehezebb kérdés ezen a tárgyaláson. Köszönöm. Merci. Uh, maintenant, madame. Köszönöm. Most uh, Intivelt asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az előadónknak is, hogy eljött hozzánk. Uh, Valóban egyetértek a legtöbb ajánlásával, ugyanakkor azért eh, hagy fogalmazzak meg néhány bíráló megjegyzést is. Talán arra kellene felszólítani a szakszervezeteket, hogy gyakoroljanak önkritikát. Sok jelzés van arra, hogy a szakszervezetekben, a vezetőségben a nők eh, szerepvállalását azzal is lehetne javítani, ha ezt sürgetnénk. Ők nem mindig támogatták a nők ügyét. A szakszervezetek azokat képviselik, akik a munkaerőpiacon jelen vannak, akinek van munkahelye, de persze ez normális, ez a feladatuk. Tehát azt védelmezik, aki egy már ott van, aki bent van, a kívülállókat, az ő szempontjaikat nem veszik figyelembe. A munkaerőpiac szabályozása gyakran akadályt képez a fiatalok előtt, a bevándorlók előtt, akik hozzá szeretnének férni a munkaerőpiachoz. Ha megnézem a saját országomat, sok nő dolgozik független vállalkozóként, szabadúszóként, otthonról dolgozik, vagy vállalkozó, de az a tendencia, hogy elsősorban magánvállalkozóként dolgoznak, és nincsenek, tehát ők nem munkavállalók, nem vonatkozik rájuk a munkaerőpiaci védelem, a szociális biztonság vagy a nyugdíjok szabályok, nem azért, mert ezt választották, hanem nagyon nehezen férnek hozzá a munkaerőpiachoz. És azt találom, hogy a szakszervezetek nagyon, kon- nagyon konzervatívak ezen a területen, és ezért nagyon hasznos volna, hogyha elgondolkodnánk néhány időszerűbb megoldáson illetve ami a megszorítással kapcsolatos észrevételeit illeti, ezek is nagyon érdekesek voltak, hogyha ön ellenzi a megszorításokat, véleményem szerint ez nem kapcsolódik olyan erősen a nemek közötti egyenlőséghez, akkor a szakszervezetek milyen megoldásokat ajánlanak fel? Nem lehet fenntartani azt, hogy a az államadóság visszafizetésének költsége magas legyen, magasabb legyen, mint mondjuk a szociális kiadások vagy az oktatási kiadások. Ez nem fenntartható helyzet, ez szociálisan vagy szolidaritás szempontjából nem igazságos. Milyen megoldásokat kínálnak önök, hogy az államadóság finanszírozása ne kerüljön többe, mint a szociális rende, rendszer finanszírozása? Az EPP kolléga nem szólt az abortuszról, nem tudom mennyire kapcsolódott ez az ön témájához, de ha már felmerült, akkor meg kell erősíteni valóban az abortusz az a nemzetközi egészségügyi politikához tartozik, a reproduktív jogok és egyéb olyan témák, amelyek az egészségügyi stratégiához kapcsolódnak. Az EPP néha opportunista módon közli az elképzeléseit arról, hogy mi nemzeti hatáskör és mi nem. Az EPP folyamatosan olyan meghívókat küld számomra, amik ezekről a témákról szólnak, hogy és meg többentőnek tartom, hogy Európa bizonyos részein a nőknek van hozzáférése biztonságos abortusz megoldásokhoz, máshol nincsen, ez egyenlőtlenséget teremt. Kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalási időt, mert még más témáink is vannak. Kérem tehát, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Talán ahhoz a témához kapcsolódva is, amelyet ma fogunk tárgyalni, és aztán Kozlovszka asszony, Arana asszony, Valina asszony, és Tarabella úrnak adom majd meg még a szót zárásként, lehet, hogy az a vitát, hiszen ön a jelentéstevő, hogyha egyetért. Köszönöm szépen, tessék. Okay. Köszönöm szépen, nagyon nehéz lesz erre a nagyon sok kérdésre válaszolni. Miért írtuk le a válságot, a eh, problémáit az rengeteg dokumentumban, az elmúlt 24 hónapban elmagyaráztuk, hogy mi szerintünk mi a kollektív megszorítás az európai 28 tagállamban nem csak a szakszervezetek feladatába tartozik bele, nagyon sok intézmény és közgazdás is eh, veszi át ezt az ötletet. Eh, Juncker elnök pedig 300 milliárdos beruházási tervet irányzott elő, nem csak a szociális beruházási csomagot, hiszen a beruházásra van szükségünk az infrastruktúrában, hiszen az teremti meg a munkahelyeket, a növekedést, ez teremti meg a jövőbeli perspektívákat. Öt percen belül nem tudok mindenre válaszolni, de kávé mellett elmondhatom önnek, hogy elfogadtuk a saját beruházási tervünket, kétszázalékos os GDP, GDP hozzájárulást kérünk továbbá magánforrásokat is azért, hogy újraindíthassuk az európai gazdaságokat, újra kell alkotnunk a munkaerőpiacokat. Ez nem csak a szakszervezetek feladata, biztosítom önöket még akkor is, hogyha azt mondják, hogy önök konzervatívok, mégis teljes munkaidős foglalkoztatásra van szükség társadalmi védelemmel, ezért küzdünk mi is, és be akarjuk zárni az összes joghézagot, a munkajogban rengeteg publikáción készült erről, nem tudok részletekbe belemenni. Minden önálló foglalkoztatású nőt várunk a női szakszervezeti mozgalmakban, nem csak a teljes munkaidős foglalkoztatásban dolgozó nőket várjuk. Nem zárjuk ki, nem, nem, nem exkluzív klub vagyunk, minél többen csatlakoznak hozzánk, annál jobban tudunk dolgozni, annál több csoportra tudunk osztani. Elmondhatom a struktúráinkat, eh, amik vannak Európában, de vannak olyan csoportok is, amelyek a munkanélküliséggel foglalkoznak, és azoknak a problémáival próbáljuk megvédeni a társadalmi védőhálót, amely emberi alapjog szerintünk, és nem csak egyes ö, lakossági csoportok előjoga, és az elfogadható ö, nyugdíj csak az első pilléres nyugdíjrendszer támogathatja meg. Ezekről a témákról nagyon sok állásfoglalást készítünk, tettünk, nem tudunk minden részletet elmondani önöknek. És hogyha azt gondolják, hogy mi konzervatívunk vagyunk, nem először hallom. 20 évvel ezelőtt és amikor Németországban dolgoztam, eh, a 21. század dinoszaurusza volt a német eh, szakszervezeti mozgalom, én ragaszkodom a meggyőződésemhez és az érdek értékeimhez, nem kell a véleményemet öt évenként lecserélni. Én konzervatív vagyok, ez így igaz. Köszönöm, Kozlovka, asszony kap szót. E, pani Przewodnicząca, e, Szanowna Pani, Szanowni Państwo. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen az előadást. A szakszervezetek úgy látszik, hogy természetes szövetségesei azoknak, akik a nők jogaiért küzdenek. Azt szeretném, hogyha a szakszervezetek lennének a legfontosabb partnerei a kormányokkal történő tárgyalásoknak, amikor az emberi jogokért küzdünk a szakszervezetek álláspontja mennyiben egységes, mennyire egységes e tekintetben? Lengyelországban például a női lobbik azért küzdenek, hogy rugalmas munkaidő álljon a nők rendelkezésére, az isztambuli egyezmény ratifikálását sürgetik és a lengyel női lobbik, nőjogi lobbik sürgetik, hogy a kvóta irányelvet hajtsuk végre. E tekintetben a szakszervezetek bírálatot fogalmaztak meg, úgy gondolják, hogy bár a rugalmas munkaidő megkönnyítené a munka és a magánélet összeegyeztetését, ők mégis ezt ellenzik, illetve az isztambuli egyezmény ratifikációja ellen is felléptek. A szakszervezetek vezetői többnyire férfiak. Lehet-e abban reménykedni, hogy a szakszervezetek egyetemesen és változás nélkül mindig támogatni fogják a nők jogainak érvényesülését. No, exactly what this whole situation... Nagyon nehéz kérdés, és nem tudom, milyen a lengyel helyzet. Vitát hallottam a nyug, nyugdíj kérdéséről. Nem tudom, hogy hogy áll Lengyelország hozzá az isztambuli egyezményhez. Azt tudom, hogy a szolidaritásbeli lengyel kollégáim nagyon keményen küzdenek az új kormányban a munkaerőpiac rugalmas átételéért Eh, és a eh, rugalmas munkaidőért. Nem tudom, hogy eh, ez összefügg-e azzal, hogy nem kell fejleszteni a családi élet és a munka, munkaidő kiegyenlítését, de a rugalmas munkaidő tudomásom szerint nagy konfliktus teremt a szakszervezeteknél, a szakszervezetek és a jelenlegi lengyel kormány között. Ehhez csak ennyit tudok hozzáfűzni. Ami a kvóta irányelvet illeti, ezt akkor fogadtuk el, amikor e, ezt, ezt egy közös e, nyilatkozatban fogadtuk el e, a parlament jelentése alapján, valamint Reding asszony javaslata alapján. Aktív szerepet vállaltam az új irányelv kidolgozásában. Nem igazán nagy csoport foglalkozott ezzel, ezzel nagyon sok vita zajlott arról, hogy mi a, mi a, mi, miért foglalkozunk a vezérigazgatókkal, a menedzserekkel, ők tudnak magukra vigyázni, sokkal inkább az egyszerű emberek problémáival kell foglalkoznunk, akiknek szükségük van a szakszervezetek támogatására. Ez volt a helyzet kritikai értékelése, de elfogadtuk a szakpolitikát, és EU szinten támogatjuk is ezt az irányelvet. Az egyetlen szakszervezet, amelyik azt mondta, hogy nem akarja támogatni, az a lett szakszervezet volt, nem tudom, hogy Lengyelországban érte a megállapodás bármi kritika. Merci, Madame Arena. Köszönöm, Arena asszony következik. Köszönöm. A közhelyek kérdésre térnek vissza az oktatásban. Azt is elmondanám, hogy azon konzervatívok közé tartozom, akik a szociális jogokat védik és büszke vagyok arra, hogy konzervatív vagyok e tekintetben. Nos, ami a sztereotípiákat illeti, ön azt mondta, hogy két nagy terület van, az egyik az oktatás, az újságírók foglalkoztak ezzel a témával, és különösen az oktatás területéről beszélnek. Nos, mert a lehető legzsengébb gyermekkorban 80%-a az oktatóknak akár több is nő, vagy a tanítóknak, akik maguk is sztereotípiek áldozatává váltak. Ezen tanítói foglalkozások felé irányították őket, mert azt mondták, hogy a nők általában a szociális területen dolgoznak, a férfiak pedig a tudományokkal foglalkoznak. Vannak olyan nők, akik átlépték ezeket a sztereotípiákat, és hogyan látja ön a szakszervezetek szerepét az oktatáson belül, hogy ezen sztereotípiákat megváltoztassuk, hogy azon nőket, akik ennek az áldozataival váltak, nyitottabbá tegyük, és hogyan látja azt, hogy a szakmai ágazat hogyan lehet partnerség az oktatásban, hogy tájékoztasson a választásokról, a hivatást illetően a lehető leggyengébb gyermekkortól kezdve. Nos, egyesek az ipari ágazatokkal való partnerséget nagyon rossz szemmel nézik, mert ez egyfajta eszközként kerülne felhasználásra csupán. Azt hiszem, hogy jó lenne egy kicsit a korlátokat, a határokat lebontani ezen eszköz által. Köszönöm. Will be uh, um, a, long term. Úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül hosszú távú, de mindenképpen középtávú feladat volna vannak olyan oktatási tanárok, tanári szakszervezetek, amelyek már előre haladottabb stádiumban kezelik ezt az ügyet, vagyis haladóbb megoldásaik vannak. Mindig probléma, hogy mivel több a tanár nő, mint a tanár férfi, ezért sokkal nehezebb a férfi szerepeket elsajátítaniuk a gyerekeknek, Persze az oktatási anyagok is fontos problémát jelentenek, hogy milyen sztereotípiákat tanítanak a gyerekeknek. És persze az a kérdés is felmerül, hogy hogyan tudunk az iparág, az iparágakkal együttműködni, és milyen érdekek fűződnek a különböző ágazatokban ahhoz, hogy bekapcsolódjanak ebbe a munkába. Ez komoly kihívás. Az európai oktatási szakszervezetek dolgoznak ezen. Nagyon érdekes megállapításaik vannak, illetve eredményeik a kutatásaiknak, ezt is majd meg tudom osztani önökkel. Inna de la Novel. Köszönöm, Valina asszony. Sí, buenas tardes. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Szeretném tudni, hogy ön, mint szakszervezeti képviselő, hogyan gondolkodik olyan kijelentésekről, ami elhangzott a munkáltatók szervezetének elnöke Spanyolországban azt mondta, hogy nem is kell, hogy a nők 25 és 45 éves korú között megjelenjenek a munkaerő piacon, mert ez a gyerekszülés ideje. Én szerintem a nőknek kellene eldönteniük, hogy a gyerekvállalás mellett döntenek-e, illetve hogy hogyan egyeztetik össze a munkát a családi élettel. Ön hogyan gondolkodik egy ilyen kijelentéssel, amit egyébként egy vállalkozó nő tett, aki hat gyerek édesanyja? Yeah, this is very worrying trend. Not... Nagyon aggasztó tendencia, nem csak Spanyolországban, de más tagállamokban is az Equinet képviselővel találkoztam, minőségvizsgálat előzési szervezetek, akik egyre több diszkriminációról beszélnek. Egyetértek önnel, nagyon nehéz a kérdés, hiszen e, tilos az ilyen kijelentés, és a e, munkavállalóknak valahogy el kell fedni, el kell takarni a jelenséget. A felvételi eljárásban tehát már elintézik a kérdés, mielőtt még a nők elhelyezkednek. Könnyebb már a helyzet, de még nem annyira, mégis nagyon alkasztó a helyzet, annak ellenére, hogy jogilag tiltott. Egyre több jelet kapunk arról, hogy ezt a régi e, elképzelést újra nap, rendre tűzik ez a sztereotípusokkal e, együtt. Le kell ezeket küzdeni, vissza kell térni a kérdésre, együtt kell dolgoznunk a munkavállalói, munkáltatói szervezetekkel tőlük kell támogatást kérni, egyelőre ennyit tudok róla mondani. Uh, Madame Vishnevska, une courte question, et après... Köszönöm, Wisniewska asszony, egy rövid kérdés, és aztán Tarabella úr kap szót. Uh, 18-on a 40-ig maradnak a tolmácsok, tehát kérném, hogy röviden tegyék fel kérdéseiket, és a válasz is röviden hangozzék. pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Nem akarom, hogy félreértés alakuljon itt ki, és hogy valaki azt gondolja, hogy Lengyelországban a szakszervezetek a nők ellen vannak, vagy nem törődnek az ő problémáikkal, ez nem így van. A probléma inkább máshol van. A kormány nem folytat megfelelő párbeszédet a szakszervezetekkel. Az elmúlt néhány évben ez a fajta párbeszéd nélkülözött minden hatékonyságot. Ha megnézzük, hogy például a nyugdíjreform, az új nyugdíjkorhatár, amit most kitoltak egyetemesen 67 évre nőknek és férfiaknak egyaránt. Vidéken ez még nagyobb problémát jelent, egészségügyi problémákhoz kapcsolódik. Ezért lengyel kollégámat arra kérem, hogy ne szóljon egységesen a lengyel nők nevében. Vannak olyan lengyel nők, akik úgy gondolják, hogy a gyerekvállalás és a családi élet nagyon fontos, és nem minden lengyel véleményet tükrözi Kozlovszka asszony álláspontja. És Arabella úr kap szót. Nos, én mellette szavaztam, de én egyedül vagyok. Nos, mit is mondhatnék mindezen kérdések után, amelyek nagyon érdekesek voltak. Két dolog érdekelt minket ma. Az első az erőszak elleni küzdelem, egy folyamatos küzdelem. Hol többet, hol kevesebbet szólunk róla, de emlékszem egy írásbeli nyilatkozatra, amelynek nagy sikere volt ez a legszimbolikusabb eszköz a parlamentnek, hiszen semmi jogi érvénye nincsen ennek a nyilatkozatnak, de az írásbeli nyilatkozat egy olyan ritkasság, amely megkapta az aláírások többségét az elmúlt ciklusban, amely 2010-ben született, és arról szólt, hogy 2000 öt legyen annak a szimbóluméve, amely az nők elleni erőszakot tünteti ki, vagy elítja a figyelem középpontjába. Persze nem oldja meg a problémákat ez, de fontos az, hogy az összes közhatóság, az összes nem, nem kormányzati szervezet az Európai Unión belül, de a tagállamok is erre a témakörre összpontosítsanak ebben az évben. Nos, egyes országokban ez még inkább tabunak számít ez a téma, és jó lenne, hogyha ezen év kapcsán többet beszélnének róla, és az előrelépésekről is, főleg azok szempontjából, akik elszenvedik ezeket a jelenségeket, tehát jó lenne, hogyha újra felvetnénk ezt az elképzelést, mert az írásban nyilatkozat az mindenképpen egy siker volt, most tíz kollégára van szükség, több Európa több földrajzi régiójából származó képviselők együttes fellépésére. Jó lenne, hogyha újra elgondolkodnánk erről a kezdeményezésről. Mindenképpen egy hatástanulmányra van szükség ezen a területen. Itt az ifjúsági garanciáról is szó esett. Egy zárójeles megjegyzést tennék. Az a benyomásom, hogy jelenleg ez még csak egy bejelentési erővel bír. Egyes országokban a közszolgálatban dolgozók, akiknek működtetniük kellene ezeket a mechanizmusokat egy gyakornokság vagy egy pluszképzési év formájában, akár ugye átmeneti alkalmazások formájában is, ott még nincs korrekt módon eltültetve az Európai Bizottság irányelve. Tehát Juncker úrnak Elhangzott az a kijelentés, hogy 6 milliárd eurót kap ez az ifjúsági garancia, de ezeket az összegeket még nem használták fel. Miért is? Mert az Európai Bizottság szolgálatai fékezik ennek a működését, tehát egyes tisztviselők esetében tudni kell, hogy itt ez az Európai Bizottság szolgálatának a hibája, és nem pedig az országoké, vagy a közszolgálatban dolgozóké. Nos, azt hiszem, hogy itt, mivel ez egy felendítési politika, meg kellene nézni, hogy ezeket a forrásokat hogyan használják fel az egyes projektekre, és el kellene érni azt, hogy ezen lehetőségek úgy kerüljenek felhasználásra, hogy ne alakuljon ki egyenlőtlenség a férfiak és a nők között. Mm, nagyon sokat beszélünk erről az új szempontról, mindenféleképpen rendszeres módon és korrekt módon kell ezt majd felhasználni. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt az jelentésembe is beépítem majd. Elnök, köszönöm szépen, csak emlékeztetni szeretnék az ütemtevre. A jelentés tervezett bemutatására december 1-2-án kerül sor. A módosítók benyújtásának határideje december 8. A FEMSZAK januárban fogadja el ezt a jelentést, és a plenáris pedig, amelyen elfogadjuk, az februárban lesz. Köszönöm szépen, asszony, köszönöm azoknak, akik részt vettek a vitában, és átérünk a hetedik pontra. Az Európai Stratégia 2015-öt, illetően a nők és férfiak esélyegyenlősége tárgyában azonnal meg is adom a szót Maria Neukl jelentéstevőnek. 2014. szeptember 3-án a koordinátorok úgy döntöttek, hogy jelentést kép, készítenek az Európai Unió stratégiájáról a nők és férfiak esélyegyelősége tárgyában 2015 után. Noik asszony lett a jelentéstevő. 2015-ben a bizottság megkezdi ennek az új stratégiának a létrehozását, hat prioritási területet elemezve és az elért haladást vizsgálva. A Nőjogi Szakbizottság részéről hozzárulunk ezen új stratégia kialakításához. Ma egy első eszmecsere lesz erről, saját kezdeményezésű jelentésről, még dokumentum nélkül, és gondolkodjunk tehát el ezen a nagyon-nagyon fontos témán. Át is adom a szót. Kérem, gondolják meg, kedves kollégák, hogy 18.40-ig maradnak a tolmácsok, és még más témáink is vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, néhány szót szólnék az európai stratégia tárgyában a nők és a férfiak esélyegyenlőségét illetően, és aztán már előre örülök az önökkel folytatandó vitának. Elhangzott, hogy hat vagy hét témakör lesz a jelentésben, illetve ezek már kikristályosodtak. A következő jelentésbe is bekerülnek majd ezek. Ennek ellenére az a véleményem, hogy nem csupán ezen témákra kell támaszkodnunk, fontos a világos összefüggéseket felmutatni az egyes témák között. A szexualizált erőszak kihatásai a munkakörnyezetre, a nők munkakörnyezete kihat a gazdasági környezetre, a gazdasági környezet a nők részéről kihat az egészségre, és a többi, és a többi. Tehát, hogyha esélyegyenlőségi politikát folytatunk, akkor gyorsan felismerhetjük, hogy itt nem pillérekről van szó, amelyek egymás mellett állnak egymástól függetlenül, hanem nagyon fontos eh, ezen témaköröket egymással összekapcsolni. Fontos, hogy legalább az előszóban világossá tegyük ezt, hogy itt nem egyedülálló témákról van szó, hanem az összes téma egymáshoz kapcsolódik. Természetesen a nők munkaerőpiacon nagy teret kap majd, mindenki tudja, hogy itt a béregyenlőségről van szó, a nők státuszáról, amelyek, amely gyakran az jár, hogy a nők időskorukban szegénység veszélynek vannak kitéve, és itt természetesen a munka és a karrier összeegyeztethetőségről is szó van. Nők a válságban. Nos, hogyha szűkösek szűkös lesz a helyzet, akkor a nőkre ez még erőteljesebben kihat, és egy új pont, a nők és az egészség témája. A korábbi stratégiából hiányzott ez a pont, ezt nem említették meg. Nem úgy értem, hogy ez nem volt benne a dokumentumban, de csak a sorok között, nem pedig közvetlenül megemlítve. A nők és az egészség témája, a nők és az erőszak témáján túlmenően nagyon fontos, hozzáférés az egészségügyi rendszerhez, a biztosításhoz, erről is szó van, és arról a módról, hogy az egészségügyi politika vagy a kutatás hogyan is zajlik, sokkal inkább a férfiakra fókuszál ez, és nem a nők testét állítja a középpontba. A több, többszörös diszkrimináció azt hiszem, hogy szintén megemlítendő. Az azonosságtudat témája úgy szintén megjegyzendő. Az EU-nak kötelessége kitekinteni a határainkon. Itt nem csupán az EU-n belüli esélyegyelőségi politikáról van szó, hanem arról is, hogy a mi esélyegyelőségi politikánknak nagy kihatásai vannak az egész világon. Tehát ez a gender dimenzió a külpolitikában, a konfliktus megoldásban és megelőzésben is nagyon fontos, ahogyan ezt naponta látjuk a televízióban, hogy mik ennek a kihatásai a nőkre. Úgy vélem, hogy uh, itt a fejlőd, fejlesztési együttműködés témakörét is fel kell vetnünk. Még egészen röviden világos az is, hogy uh, a rövid határidők miatt uh, rövid terjedelem miatt a jelentés nem ölelhet fel valamennyi témát, de világossá kell tennünk, hogy egyáltalán milyen pontok fontosak, és aztán egyeseket ki kell emelnünk. Érdekel, hogy mi az önök véleménye mindezzel kapcsolatosan. Merci beaucoup. Köszönöm. Hát is adom a szót azoknak, akik reagálni kívánnak az elhangzottakra. Gál Pelc asszony. Thank you, Madam Chair. Um, köszönöm a raportőrnek is a uh, véleményét és elsősorban azt hogy ezt a témát jól közelítette meg. abszolút egyetértek azzal hogy ezen a területen főleg egy stratégia esetében minden mindennel összefügg és nem tekinthetünk el attól hogy uh, ez a téma nem új keletű nem most kezdődik a tárgyalása láttuk ezt a mostani hearingen is hogy milyen múltja van ennek a témának és milyen kapcsolódási pontjai az előző stratégiai időszakhoz a two thousand and ten fifteen öshöz. egyetértek a hat fő ponttal is néhány kiegésztést szeretnék illetve megjegyzést tenni ezekhez a témákhoz először is azt szeretném hangsúlyozni hogy egy stratégia esetén az irányok azok nagyon fontosak ugyanakkor mint ahogy a stratégiában lenni szokott nem tekinthetünk el sem az eszközöktől sem a módszerektől. igaz ez a munkaerőpiac esetén igaz ez a nők és a válság kapcsolata esetén mint az előző előadó is ezt e, e, kiemelte. egyetértünk az elsődleges e, fókuszokkal azonban azt is meg kell állaptanunk hogy vannak még eh, megoldandó feladataink és jelenleg több megoldandó feladat van mint amit már sikerrel megoldottunk például a munkaerőpiac eh, területén. én azt gondolom hogy eh, e, az a tény <clears throat> hogy több nő vesz részt a munkaerőpiacon és több női vezető van még nem jelent megoldást arra hogy nagyobb befolyást tudunk gyakorolni a folyamatokra és nem jelenti azt hogy pozitv eredményeket is tudunk felmutatni sőt segteni tudunk sok esetben a kirekesztetteken vagy éppen a szegényeken. fontos témának tartom az idős nők esetében a szegénységi rátát és ezzel együtt fontosnak tartom a nyugdjakban jelen lévő eh, szakadéknak a csökkentését is amit már előzőleg érintettünk is egy kicsit az előadásban. mindegyiknél viszont azt szeretném látni hogy vannak javaslataink arra hogy lesznek olyan indikátorok amikkel ezt mérni fogjuk tudni mert sokat beszélünk róla de nem tudjuk megfogalmazni akár egy ifjúsági garancia programnál akár a, a nyugdjaknál a fizetéskülönbségekben hogy mi az amit el szeretnénk érni. tehát kell hogy célszámokat is tudjunk rögzteni amit el szeretnénk érni a későbbiekben. tudom hogy twenty eight különböző tagállam van különböző jogszabályi háttérrel de azokra kell fókuszálnunk ahol egyáltalán tudunk eredményt elérni nagyon fontos tény amit szeretném hogyha le is szögeznénk ebbe a stratégiába hogy a férfi és női egyenlőség a gazdasági növekedés motorja lehet főleg krzishelyzetben. E, ezt, meggyőződésem hogy a foglalkoztatásnak a, a növekedésében és egyáltalán a gazdasági növekedésben és a társadalmi befogadásban is csak pozitv hatásokkal brna ez tehát ezt az aspektust is nagyon szvesen látnám a ebben a stratégiában amit meg tudunk fogalmazni. valósznű hogy semmiféle szakadékot nem tudunk megszüntetni nullára nem tudjuk csökkenteni tehát irreális célokat nem érdemes megfogalmazni viszont most olyan helyzetben vagyunk meggyőződésem ami egy nagyon jó egy gyümölcsöző együttműködésben jelenhet meg és nem csak lehetőség ez számunkra hanem elnök asszony úgy érzem hogy kötelezettség is számunkra hiszen nagyon sok nő figyel arra hogy mit fogunk tudni a two thousand and fifteen utáni stratégiában megfogalmazni a részükre. van egy keretünk amiben tudunk mozogni én azt vettem észre új tag vagyok a femm bizottságban hogy ezt a keretet nem mindig használtuk ki kellő hatékonysággal. én szeretném hogyha ezt sokkal hatékonyabban tennénk meg akár ajánlások formájában akár jogszabályok áttekintése formájában és utána lépnénk túl a következő szintekre akár tagállami jogoknak az elvétele mint elhangzott én az együttműködést sokkal fontosabbnak tartom és várom ezt az együttműködést is a téma raportőrével mint az epp nek a shadow ja. köszönöm szépen! Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Köszönöm, hozzá kívánna más szólni. Madame euh, Wisniewska? Wisniewska asszony. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Örülök annak, hogy az elő, elő, elkészített stratégiában e, sokkal inkább a nők támogatására koncentrálnak, mint az egészségügyi politikára eh, és a nők egészségének védelmére. Különösen a köz, közek, eh, közép-európai országokban van, eh, jelenik meg ez jelentős problémaként, ezért a jó irányba halad. Európa sok mindentől szenved, demográfiai válságtól is, egy ilyen stratégiában tehát sok figyelmet kell szentelni a gyerekvállalásnak, a szülői szerepnek, az anyaságnak, és ezt be kell foglalni az elkészülő stratégiában. Emlék, említették a nyugdíjjogokra, a rokkantsági nyugdíjra. Ez valóban így van, különösen á, igaz ez Lengyelországban, de emlékeztetném önöket arra, hogy ez nemzeti jog, jogkör, amelyet a nemzeti kormányok döntenek el. Védjük meg tehát a nőket, támogassuk őket, de ne esünk végletekbe, ne avatkozzunk be olyan területekbe, amely nem, nem, nem esik a hatáskörünkbe. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Van-e még más hozzászóló? Van-e még valaki a szakbizottság részéről, illetve az Európai Bizottság részéről, aki hozzá kíván szólni? Tessék. Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Mivel kevés az idő, annyit tudok mondani, hogy nagyon örülök ennek a vitámnak, annak, hogy elkezdték a feladatot. Nagyon fontos a kérdés számunkra is, és pont ebben a döntő pillanatban, amikor az EU eh, nemzetközi egyenlőségének jövőről beszélünk, um, amikor áttekintjük az Európa 2020-as eh, stratégiát középtávon, mindez megteremti a keretet ennek a stratégiának. Annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és eh, szívesen működünk Önökkel együtt. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, Madame Björk. Köszönöm, Björk asszony. Jó, ez nagy örömmel várom az együttműködést az, előadás, az előadóval. Egyetlen egy dolgot szeretnék nagyon röviden megemlíteni. Lehet, hogy feleslegesen aggódok amiatt, hogy lehet, hogy lesznek olyanok, akik egy közös stratégiában mindenféle diszkrimináció ellenes alapot felszámolnak. Feladatunk szerint ebben a szakbizottságban az a feladatunk, hogy kön, kön, konkrét egyenlőségi stratégiát dolgozzunk ki, eszközökkel és fókuszterületekkel. Ezt nagyon egyértelműen kell leszögezni ebben a jelentésben. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ha senki más nem óhajt kérdést feltenni, vagy hozzászólni, akkor Noich asszonynak adom meg a zárszó jogát. Noich asszony. Nos, nagyon örülök valamennyi gondolatnak, közösen kell elgondolkodnunk, hogyha közösen egy kis lépést akarunk tenni, akkor ez egészen nagy lehet így módon. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm szépen. Csak emlékeztetni szeretnék az ütemtervre. A jelentés tervezett bemutatására január 25-én kerül, 27 a módosítók benyújtásának határideje, február 26-án beszélünk erről, és márciusban fogunk majd szavazni a jelentésről, az áprilisi plenárison pedig szavazunk majd róla. Át is térek a 2000 15 utáni fejlesztési keretre, és Björk asszonynak adom meg a szót, hogy a még fennmaradó percekben ki is fejtse, miről is van itt szó, és aztán egy kicsit talán vitázni is tudunk még, tessék. Köszönöm szépen. Rövid leszek, hiszen az idő is kevés. Ez a jelentésnek is nagyon rövid az időkerete. Nagyon gyorsan, sietve dolgoztunk rajta, ha jól értettem, és a titkárság majd közli is, hogy a módosításának benyújt határideje most pénteken zár le, fut le. A munkát arra a munkára alapoztuk, amelyet ez a szakbizottság már elvégzett az el, előző mandátum során, és megfogalmazta az új célkitűzéseket. 2015 utáni időszakra. És ahogy látják, a fő pontok, amelyet ki akarunk emelni, az a következő. Az egyenlőség legyen konkrét célja az új 2015-ös keretnek. Az EU nak jelentős feladata lesz az, hogy ezt a nemzetközi tárgyalásokon elősegítse, és nekünk parlamentnek nagyon, a parlamentnek nagyon egyértelmű feladatunk van ebben a kérdésben. Aztán, ahogy látják, hármas pont alatt kiemeljük a nagyon fontos kéréseket az egyenlőségen belül globális szinten, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz való hozzáférést, a szegénység elleni harcot, nők e- szegénység elleni harcot, a nők gazdasági önállóságát, a nők elleni erőszak elleni küzdelmet, a szexuális és reproduktív egészséghez való szolgáltatásokhoz hozzáférést, módosításokat fogok benyújtani, amelyek, amelyek a szexuális és reproduktív egészséggel foglalkoznak, és beírtatunk majd egy paragrafust a nemzetközi nőkereskedelmről lesz még egy bekezdés a szegénység elő harcról, feminista szemszögből, és lesz még egy bekezdés az LMBT jogokról is. Na most szeretném hallani a kollégáktól, hogy ők mit tartanak fontosnak. Tudom, hogy nagyon rövid az időnk, de remélem, hogy sikerül nagyon jó véleményt megfogalmaznunk ebben a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Arena asszony, hozzá kíván most szólni? Arena asszony, igen, nagyon gyorsan. Köszönöm a bemutatót, én is gyorsan válaszolok. A prioritásokat illetően azt hiszem fontos, hogy foglalkozunk a fiatal lányok kérdésével is, hiszen gyakran a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségnél meg kell említeni, hogy fiatal lányok köre nagyon fontos célcsoport, az oktatáson belül is, a szexuális és reproduktív jogokat illetően is. Nagyon sok fiatal lány esik az idő előtti házasság áldozatává, ez, és a korai terhesség áldozatává, és ez fontos halálozási tényező is a fiatal lányok esetében. Tehát a fiatal lányok kérdése nagyon fontos a fejlesztés keretében, és az oktatás, az egészségügy, az erőszak elemzendők, a fejlődő országokban, a fiatal lányok körében. Elnök, köszönöm, más hozzászóló. Ha nincs más hozzászól, akkor emlékeztetni szeretnék a módosítók benyújtásának határidejére. Ez október 17 délelőtt 10 óra. A módosítókat november 6-án vitatjuk meg, 6-án szavazunk is róluk itt, és aztán november 11-én szavazunk a, szavaznak a Deveszak Bizottságban. A plenáris szavazásról majd még kapunk információt. Köszönöm tehát valamennyiüknek, köszönöm a tolmácsoknak, akik itt maradtak velünk, és kellemes estét kívánok!